képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket elsőként a tegnapi ülés jegyzőkönyve a tárgya az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. van e képviselőtársaim közül valakinek észrevétele a jegyzőkönyvet illetően? amennyiben nincs úgy a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. No English translation. Nincsen angol tolmácsolás?